nem adnak bizonyítékot arra, hogy sérül a megállapodás, és éppen ezért nem javasoljuk, hogy függesszük fel. Köszönöm szépen, Mászlöm biztos asszonynak. Kedves kollégák, Hinfeld asszony, ez most nem lehetséges, lezárom a vitát ezzel kapcsolatban, és a következő plenáris ülésen szavazunk az állásfoglalásról, amely ezt a témét vizsgálja. Most pedig tovább lépünk a napirend következő pontjára. Szóbeli választ igénylő kérdés a bizottságtól a hatá, bűnöldöző szervek határokon átnyúló együttműködésének erősítése az EU-ban. És itt Aguilar úr kapja meg a szót, aki a kérdés szerzője. Bravo. Köszönöm ismét a szót, elnök asszony. Itt a határon átnyúló bűnözésről van szó. A bizottság a szakbizottság végső jelentése is megerősítette ezt. A súlyos és szervezett bűnözés trend kutatása a szokta volt a címe ennek a tanulmánynak. Vannak olyan bűncselekmények, amelyeket hálózatokon keresztül szoktak elkövetni, és több országban több elkövető működik együtt. Ez pedig nem csak nagyon megkönnyíti azt, hogy határon átnyúlóan történjenek ezek a bűncselekmények, hanem nem is csoportosulnak egy régió köré. Ez igen fontos sajátosságok. Az Európai Unióban a bűnhálózatokat az jellemzi, hogy nagyon hatékonyan használják a nemzetközi hálózatokat, információt cserélnek és összehangolják a tevékenységüket. Hatalmas kihívás ez az Unió egésze számára, és a mai vitának is arra kellene irányulnia, hogy hozzájáruljunk a jobb információcseréhez, szervezéshez és az Unió törvényeinek betartatásához. Mindezt a lehető leggyorsabban kell megtennünk, úgyhogy közben a polgárok alapvető jogai sem sérülnek. Számos eszköz áll rendelkezésünkre, az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és értékeléséhez. Bírósági és rendőrségi szinten is számos ilyen eszköz létezik. De nem csak ebben léteznek ezek, hanem a gyakorlatban is megvalósulnak, még halassan is. És néha nem hatékonyak, sőt nem is mindig átláthatóak mindenképpen egy koherens és szilárd keretet kell teremteni ezeknek az eszközöknek, hogy együttesen tudják kifejteni a hatásukat. Így jöhetne létre a tagállamok vonatkozó jogszabályainak átfogó térképe, ideértve azokat a jogszabályokat is, amelyek az adatok cseréjére vonatkoznak. Így tudnánk hatékonyabban felépni a bűncselekmények ellen. Az elemzése során a bizottságnak a jövőre nézve is egy döntést kell hoznia vagy arról kell vitázni, hogy hogyan lehet optimalizálni az erőfeszítéseket az információ megosztására, biztosítva azt, hogy közben a magánéletet és az, adat, az adatokat is megvédik. Beszélhetünk itt szükségességről, arányosságról, átláthatóságról, elszámoltathatóságról, amikor az adatokat átadjuk. Ez az eszköztár a Prun határozatban csúcsosodott ki, amit 2008-ban fogadtak el. Ugyanis 2005-ben 7 tagállam a szakbizottság égisze alatt egy feltételes eszközt vezetett be a személyes adatok átadására, azon adatok alapján, amelyekben például autók nyilvántartási adatai szerepelnek. Ez egy nagyon hasznos, hatékony eszköznek bizonyult, a határon átnyúló rendőrségi és bűnügyi nyomozások során. De most figyelembe kell venni, hogy ezt annak idején a kormányközi együttműködés keretében a harmadik pillérben fogadták el, és a demokratikus kontroll amelyet a Lisszaboni szerződés óta mi is mindig támogatunk, az nem mindig valósult meg. A bizottság ezért a Lisszabonizációt szerette volna elérni ennek a megállapodásnak a viszonylatában. Én azt hiszem, hogy ez még mindig összeegyeztethető a Lisszaboni szerződéssel, és szeretnék a bizottságtól egy kompromisszumos javaslatot hallani erre vonatkozóan. Köszönjük López Aguilar, Malmström biztos következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, de hát néhány órája már itt állom a kérdéseket. Köszönöm szépen a Libének és a Libé elnökének, hogy felvetézett ezt a kérdést. Valóban az információ csere az igazságügyi együttműködés, a rendészeti együttműködésben fontos szerepet játszik. Üdvözöljük a változásokat, amelyeket a Lisszaboni szerződés hozott magával, és nagyobb, ez nagyobb szerepet ad a Európai Parlamentnek, és így az Európai Uniós ezen a területen tett tevékenységek is demokratikus ellenőrzés alá kerülnek. A Prümi döntésről a bizottság úgy döntött, hogy a teljes végrehajtás síge nem változtatja meg a jogalapot, máskülönben még alacsonyabb volna a végrehajtás és az alkalmazás köre, és ezzel veszélyeztetnénk az egész folyamatot sürgetjük, hogy a tagállamok jogilag stabil környezetben hajtsák végre a prümi határozatot. A korábbi harmadik pillér keretén belül történt ez, ahol a bizottság a nemzeti beültetési átültetési folyamatot nem tudja ellenőrizni, A 2014. decemberétől már jogi sértési eljárásokat indíthatunk. Az Európai Információs Cseremodellről azt mondhatom, hogy nem jön létre egy új, nincs szükség egy új információcsere szintre, a meglévő eszközöket sokkal hatékonyabban és konzisztensebben lehetne alkalmazni, és ezre vonatkozó javaslatokat fogasztunk meg. Például a standard kommunikációs csatorna tekintetében, ugye ez legyen az Europol, valamint hogy legyen egy egységes kapcsolattartó pont, mert a határokon átnyúló adatcserét biztosítja, és hogy erősítsük meg a képzést az EU határon túlnyúló együttműködés területén is. Biztosítani kell az adatbiztonságot és az adatvédelmet és a statisztikát is meg kell erősíteni. Meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk ezen eszközöket a leghatékonyabbá tenni, és ez a vizsgálat már zajlik egy ideje, és a közleményünk is elősegítette ezt az ügyet. Üdvözlöm, hogy ez a vita a tanács napirendjére került, és az Európai Parlament napirendjére került. Több találkozón vettem részt, ahol igazságügyi és belügyi tanácsülésen, ahol felvetettem ezt a kérdést. Az adatvédelem tekintetében pontosan tudják, hogy a irányelv javaslat arra tesz javaslatot, hogy az adatvédelmet erősítsük meg ezen a területen. Itt állunk, a vita, az eszmecsere itt áll, de természetesen minden felvetésüket örömmel fogadjuk. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalak. Először Diaz de Mera képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy szóbeli kérdés amit én igen helyén valónak tartok. A határokon átnyúló bűncselekményekkel szemben meg kell erősítenünk az igazság és bűnügyi együttműködésünket. Amen, amint azt önök is tudják, 2005-ben írta alá a hét tagállam az erre vonatkozó megállapodást, és ebből született a 2008-as dokumentum. Ennek a sikere oda vezetett, hogy egyre több tagállam csatlakozott, és végül ez egy igazi közösségi eszközé vált. A bizottság ezen egy bizonyos módosítást hajtott végre, és ügynökségeknek adott bizonyos jogköröket rendőrségi és jogi tekintetben. Egy és sok oldalú megállapodások is születtek. Az információ cserepéd a cis 1 cis 2 és más rendszerek keretében sikerült megkönnyíteni a közösségi szintű együttműködést. Ennek ellenére a bizottság következtetéseiből és a december 7-i közleményből is látható, hogy nincsen szükség arra, hogy új adatbázisokat és új adatcsere mechanizmusokat hozzunk létre, ugyanis a meglévőket is lehetne következetesebb módon alkalmazni. Arra van szükség, hogy ezt a jogszabályt hozzáigazítsuk a Lisszaboni rendszerhez, és a parlament demokratikus ellenőrzése alá kell vonni ezeket az eszközöket. A Lisszaboni rendszer válthatja fel a harmadik pillért. És az eredeti szerződés alapelveit mindenképpen meg kell őrizni. Az előző vita szempontjából igen érdekes a személyek jogainak védelme, különösen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog. a magánélethez való jogot csak akkor lehet korlátozni, hogyha arra megalapozott indok van a demokratikus ellenőrzés értelmében. Ezt mondja ki ez a megállapodás. Köszönöm szépen, Weidenholzer kolléga. Köszönöm szépen, a prümi szerződés esetében csatlakozom az előttem szóló kollégához, ez egy fontos eszköz a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni fellépésben, és és egy fontos siker kritérium az, hogy határokon átnyúlóan tudjunk fellépni, de fontos az is, hogy a polgárok jogait betartjuk, és az adatokat a megállapodás keretei között adjuk át, és ezeket védjük is. A prümi szerződés tekintve sajnos itt nagyon komoly nehézségek vannak, a személyes adatoknak nincs egyértelmű definíciója, stb. stb. Az EU parlament egyébként már 2008-as véleményében is ezt követelte. E, már 1981-ben az ősi időkben, amikor megszületett az Európa Tanács adatvédelmi egyezménye a személyes adatok cseréjére vonatkozóan, itt a határokon belül a szubjektív jogokat biztosítani kell a törlésre, a titkosításra és az információra illetőleg, hogy a felügyeletet egy független ellenőrző szerv végezze. Egy jogalkotási javaslattal lehetőségünk van, hogy az Európai Parlament állásfoglalása útján javítsuk a helyzetet, és így egy csomag keretében lépjünk tovább. Azt szeretném, hogy a, belügy, hogy a belügyminiszterek ugyanolyan lendülettel látnak a munkához, mint amit annak idején mutattak, amikor arról volt szó, hogy a prömi szerződést még a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt aláírják. Ezóta, vagy azóta, és ezt valamilyen tudjuk, ugye parlamentként, társjogalkotóként is részt veszünk a munkában, ezért volt ez sürgős. Köszönöm szépen. Schmidt kolléga az Alde nevében. Köszönöm szépen. Örülök biztos asszony, hogy itt találkozunk. Uh, 3600 bűnszervezet van Európában, ez veszélyezteti a szabadságunkat. Nekik nem jelent problémát a földrajzi határ. Az európai polgárok egyébként tisztában is vannak ezzel a gazdaságban munkahelyek súlyos problémát jelentenek, ez áll az első helyen általában, de a szervezet bűnözés fenyegeti a polgárokat is, és ezt érzik is, tehát itt látni kell az együttműködés javításának szükségességét. Nagyon fontos, hogy megtegyük a szükséges lépéseket ezen a területen több száz milliárd euróról beszélünk, amit a fegyverkereskedelembe, a hábítószerkereskedelembe, stb. ölnek, és amit mi elveszítünk. Azt kell látni, hogy fontos megszervezni azt, hogy ez a hatalmas összeg visszamenjen a legális gazdaságba. A Stockholmi program arra bátorít bennünket, hogy erősítsük az adatcserét és az információcserét Európa határain belül de el kell, hogy mondjam azt is, a saját városom súlyos problémákkal szembesült, amikor éppen adatcserével kezdett foglalkozni. Kicsit furának tartom, hogy bizonyos tagállamok adott esetben vonakodnak az információcserét végrehajtani. Hogyha erre sor kerülne, ugyanis szerintem csak a bűnözők veszítenének ténylegesen azt hiszem eltúrozzák a problémát sokan, és azt gondolom, hogy Európolnak egyértelmű mandátumot kellene adni, az EU tagállamoknak csak akkor lehet sikerük, sikerre esélyük, hogyha együttműködnek. Így tudjuk megállítani a bűnözőket. Ne, legyünk, vigyük az adatokat, de legyünk naivak, Albrecht kolléga a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos asszony, kedves kollégák! Hadd fogalmazok így. Nagyon fontos, hogy a igazságügy és a rendészeti szervek jobban együttműködjenek, ez így van, de frakcióm Évek óta mondja, és én magam is évek óta mondom, hogy közös normákra van szükség az adatvédelem tekintetében, vagy az eljárás jogi jogok tekintetében, vagy pedig az emberi jogok tekintetében, olyan alapjogok tekintetében, amelyek erről az alkotmány szól. Nem elegendő azt mondani, hogy kölcsönösen elismerjük a, a másik normáját. Először ezeket a normákat ki kell dolgozni, és ezen az alapon állva támogathatjuk a rendészeti együttműködést. Mégpedig olyan, olyasmire kell koncentrálnunk az erőforrásainkat, amelyek a rend, rendészeti munkát, a helyi rendészeti munkát támogatják. Nem arra kell fordítani az adóforintokat, hogy tömeges megfigyelőseket folytassunk, mint például az közös nyomózati csoportok felállítására az Európolban. Ennek kevesebb haszna van, mint annak, hogyha a helyi szintű rendőrök együtt tudnak működni egymással. Már pedig a rendészeti együttműködési politika sajnos egyelőre nem így néz ki, se a biztos, se a tanács nem ebbe az irányba tett lépéseket. Remélem ezt átgondolja. Köszönöm Albrecht úr, Makovály képviselő kapszott. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok együttműködhessenek, hogy a határon átnyúló bűnözés ellen fel tudjanak lépni, harmonizálnunk kell és meg kell teremtenünk az információcsere csatornáit. Itt egyetértek a kollégával, közös normákra van szükség az egyes tagállamokban. Én az Eurodoc jelentéstevője is voltam, és tudom, hogy hogyan működik, vagy nem működik az információcsere. Az Eurodoc Eurodac adatbankban a új lenyomatokat őrzik például, és a tagállamok hozzáférhetnek ezekhez. Elkövetőket, terhelteket, vagy tanúkat azonosíthatnak vele de persze a terrorizmus elleni harcban is lehet használni ezt az adatbázist. Megállapítandó, hogy az Európai Unió területén esetleg hamis identitással tartózkodik-e valaki. Éppen ezért Helyesnek tartanám, hogy az adatokhoz való hozzáférést biztosítsuk, fontos ez a határokon átnyúló bűnözés elleni harcban. De, és most jön a nagy de, ez feltételezi, hogy a más adatbankokhoz is hozzáférjünk, például a Prümi szerződés által fogalmazottokhoz, és ez csak egy-két tagállamnak van erre lehetősége. Tehát a két rendszert össze kellene kapcsolni. Azon tagállamok, akik a Prümi megállapodást még nem alkalmazzák, nagyon gyorsan valósága kellene, hogy váltsák ezt, és így használhatnánk azokat az információkat, amelyek a határon átnyúló bűnözés elleni harcban nagyon fontos. Köszönöm szépen, Romáról López nincs itt, ezért van képviselő fog szó. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha van ágazat Európában, amely érdekelt a szabad mozgásban és a nyitott határokban. Nos, ez a szervezet bűnözés. Ők pontosan megértik, mennyire fontos ez. Ha megnézzük, hogy mi történik Európában, pillanatnyilag Hollandiában is a nyitott határok összefüggésében, akkor be kell vallani, hogy egy sor témában azért nagyon naívnak bizonyulunk. Hiszen a szervezet bűnözés befolyása Európában igen-igen nagy, Hollandiában egy maffia tagot nemrég fogtunk el, egy nehéz fiót, hogy úgy mondjam, aki egy kis lakásban élt, és az információ cseretette lehetővé, hogy letartóztassuk. Tehát a primi szerződés, a kollégának ebben igaza van, nagyon fontos a munkánkhoz, hogyha fellépünk a bűnözése szemben. De a kérdésem az a biztos asszonyhoz, miért tart ez ilyen sokáig? Miért ilyen nehézkes az átültetés és az alkalmazás? 11 ország van, amely átültette a gyakorlatba eddig ezt a szerződést. Hol van a többi? Újra és újra ezt kérdezem. López Aquilának igaza van abban, hogy a demokratikus ellenőrzésre szükség van, és erősíteni kell, a bűnüldözés területén is. A biztos asszony azt mondja, hogy majd akkor lépjük ezt meg, ha, mindent átül, ha mindenki átültette a gyakorlatot. De mikor lesz ez? Meddig várjunk? Köszönöm szépen. Skuria kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió előtt álló sok probléma abból ered, hogy nem egységesen alkalmazzuk a jogszabályokat, vagy nem egységesen jogszabályok. És ezért szükség van, hogy felmérjük a nemzeti jogszabályokat, és ezeket egymáshoz igazítsuk, illetve a nemzetközi megállapodásokhoz igazítsuk. A különböző rendszerek alkalmazását úgy kell átalakítani, hogy az információcserét támogassák. De a rendészeti szervek képzésében uh, is fontos intézkedéseket kell tenni az együttműködés megteremtése érdekében. Végezetül pedig a prümi megállapodásról nagyon fontos, hogy uh, ezt a tagállamok alkalmazzák, és minél gyorsabban beültessék a jogrendjükbe. Hiszen csak így tudjuk az uniónkban a uh, megfelelő választ adni a társadalomból eredő kihívásokra. Köszönöm, Skúria képviselő! Most pedig a spontán felszólalások körét kezdjük meg, és először Luhán kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, kedves kollégák, az adatvédelemről is beszéltünk már, az átláthatóságról is. Szóba került az az óhajunk is, hogy szeretnénk eh, tájékoztatni a polgárokat azért, hogy eh, sikeresek lehessenek. Beszéltünk a személyek szabad mozgásáról, de képtelenek vagyunk közös szabványokat kialakítani, és már létező intézmények munkáját összehangolni. Hadd mondjam el önöknek, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy házigazdája lehettem egy eseménynek itt az Európai Parlamentben. Itt Európából, illetve Európán kívülről érkező szakértők beszéltek az adatok átláthatóságáról az online területen, összevetve ezt a polgárok biztonságával. És azt kell, hogy mondjam, az Európai Unióban eh, katasztrofális a helyzet. Nem is beszélve arról, hogy az unión kívül milyen a helyzet. De az Európai Uniónak a meglévő rendszert összhangba kell hoznia, akár a Schengenről, akár a Eurodacról, akár másról beszélünk. Ugyanekkor konkrét programokkal kell végrehajtanunk ezeket a stratégiákat. Przewodnicząca, ja osobiście jestem zdania bardzo dobrze, że o to pytanie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Személyesen azt gondolom, hogy jó dolog, hogy sor került erre a szóbeli kérdésre, mert be kell mutatnunk, hogy az elfogadott jogot be is kell tartani az ilyen törvényeket. Nem lehet büntetlenséget élvezni, és e vonatkozik ez a határokon átnyúló bűnözésre és Ezt fel kell tudni tárni, lehetővé kell tenni a feltárást. Így tudunk fellépni a bűnözéssel szemben. Ami rendelkezésre áll eszközként, az minden nagyon fontos ebben a témában. Minden ügy, alkalmat meg kell ragadnia, hiszen így méltányolnak bennünket a polgárok. Köszönöm, Malmström biztos a kapszót. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselőknek hogy felvetették ezt a kérdést. Egyetértek azzal, hogy a szervezet bűnözés határokon átnyúló kihívást jelent, és csak úgy léphetünk fel, hogyha szorosabbra fogjuk a rendészeti szervek együttműködését. A szervezet bűnözés hatalmas kihívást jelent számunkra. Ezért szomorú, hogy nem használjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket. Nem hiszem, hogy új ötletekkel kellene előállni az információ megosztás tekintetében, hanem a meglévő eszközöket kellene használni, már pedig a tagállamoknak csak mintegy fele ültette be a prümi határozatot a jogrendjébe. Éppen ezért egyelőre jogalapot nem kell megváltoztatni. Miért ez a késedelem? Próbáltuk ezt a bizottság részéről megállapítani, vannak gyakorlati okai ennek, nem tudják, hogyan kell ezt alkalmazni. Ezért a bizottság tanfolyamokat, képzéseket finanszíroz a tagállamok számára. Valamint próbáljuk a tagállami tapasztalatokat megosztását segíteni. Tehát legtöbb okban a késedelem oka ez, hogy nem tudják, hogyan kellene alkalmazni a határozatot. De még egyszer, hogy mondom, hogy bevezetőmben elmondtam, a BIUT belis tanácsülésen rendre felvetjük ezt a kérdést. Mikor sikerül pontot tenni a folyamat végére, nem tudom megmondani, hát egy év múlva teljesen a Lisszaboni szerződés hatájára kerül ez is, és akkor jogs, jogsértési eljárást indíthat a bizottság a tagállamok ellen. Reméljük nem kerül erre sor. Egyetértek abban, hogy közös normákra van szükség, és persze az adatvédelmet is biztosítani kell, és amint a végrehajtás egy újabb fázisába kerül, nyomatékkal ellenőrizzük majd az adatvédelem kérdését is. És egyetértek azzal, hogy egy post stokholmi kontextusban lehetne ezt a munkát végezni. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos az, hogy lezárjuk a vitát. Az állásfoglalási indítványról holnap 12 órakor szavazunk. Most pedig az utolsó napi rendi pontra térünk rám, szóbeli választ igénylő kérdés,